Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák, kedves képviselőtársaim, kezdjük el a munkát. Nem akarjuk megbüntetni azokat, akik pontosak, és éppen ezért mindenkit szeretettel üdvözlök az első ülésünkön, a nyári szünet utáni első ülésünkön. Remélem, hogy a nyáron mindenki egy picit fel tudott töltődni az új feladatokra, hiszen számos új feladat áll előttünk. Először is egy új tagunkat szeretném üdvözölni a szakbizottságban. Leszius urat az elmúlt ülésen már röviden üdvözölhettem. Ő Drulua utódja. Most egy új póttagot is beszeretnék mutatni. Komodini asszonyt helyettesíti. Francis Zamit Dimech. Remélem, hogy jól ejtettem ki a nevét. Szeretettel üdvözöljük itt a szakbizottságunkban. És reméljük, hogy jól fogunk együttműködni, sőt, biztos is vagyok benne. Már is az egyes napirendi pontra térünk rá, a napirend elfogadásom. Itt egy icipici kis módosításról szeretném tájékoztatni önöket. Libacka asszony kérésére a bizottság az EU-n belüli oktatás modernizációjával való eszmecsere, illetve a bizottsággal való eszmecsere e témában második napirendi pontra, pont tá helyeződik át, most szállt le a repülőgépe, azt hiszem, hogy jelentéstevőként több, mint jogos, hogy itt akar lenni a téma vitájában, ezért a Brexit Monitoring csoport beszámolójával kezdjük el a munkát. Ezért úgy gondolom, hogy ezt így elfogadhatjuk, ezt a módosítót, ezt a módosítást, hogyha senki nem ellenzi. Úgy tűnik, hogy nem, nem ellenzi senki, hát akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Kettes napi rendi pont a jegyzőkönyvek elfogadása. A május 4-i, a június 21-22-i, június 29-i ülések eh, jegyzőkönyv tervezetét a dokumentumaikban találják meg. Van-e bárkinek már most esetleg észrevétele mindezzel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nincsen. Ezért javaslom, hogy tekintsük a nap a jegyzőkönyveket elfogadottnak, amennyiben az ülésünk végéig senki nem e, él felvetéssel. Ez sem ellenzi senki. Harmadik napi rendi pont. Az elnök közleményei. Következő nyelveken van fel, Francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, észt, magyar, a magyar tolmácsok üdvözlik a hallgatóságukat, lengyel, bulgár és román Emlékeztetem önöket, hogy ülésünk kín van a weben, és a weben is követhető. Tájékoztatom önöket, hogy a július 11-i koordinátor üléseket július 12-én minden rendes tagunknak elküldtük. Ezeket elfogadottnak tekintjük, hiszen a július 14-ig ez volt a határidő, senki sem élt felvetésekkel az új tagjainkat, már bemutattam, most pedig egy olyan közleményem van, amelyet kevésbé szívesen közlök. Ugyanis a 2018-as költségvetés helyzetére szeretnék utalni. A tanács összesen 6 millió euró költségvetési csökkentést irányoz elő a Creative Europe programban, másfél millió eurót pedig a média programban akarnak megtakarítani, és fél milliót a kultúra alprogramban. A kult szakbizottság a média tekintetében 14 milliós költségvetés, a kultúra területén meg 14,5 milliós költségvetés növekvényre tett javaslatot, hogyha bizottsági javaslatot vesszük kiinduló pontnak. Azt hiszem, hogy a számadatok alapján világos, hogy a tanács és a parlament álláspontja nagyon távol van egymástól. Ilyen módon nem tehetem meg, hogy ne közöljem, hogy úgy tűnik számomra, hogy a tanács a program fontosságát különösen ennek a kihatását eh, horizontálisan és vertikálisan nem érti, nem értette meg. A, arra a gondolatra, hogy a nacionalizmus és a populizmus terjedése idején éppen ezt a programot csökkentsék, a program költségvetését csökkentsék, amely a közös kulturális tér közös kulturális értékét támogatja, rövidlátónak bizonyul. A média alprogram ban minden területen túl igénylés mutatkozik, ezért nagyon nagy az elutasítási átlag. Hogyha a frusztrációt csökkenteni akarjuk, növelni akarjuk, akkor um, csökkenteni kell a költségvetést, de hát ez persze nem vállalható. De azt mondani, hogy 2014-ben a kulturális támogatások uh, szintjét elértük, ez nem kielégítő, és a tanács szemforgató érveléssel um, él. A 2017-es munkatervet nagy késedelemmel lehetett elfogadni, ilyen módon tehát a eszközöket kiadni 2017-ben nem is lehetett, tehát azt sugalmazni, hogy nem sikerült az előirányzott összegeket kiutalni a kedvezményezetteknek. Hát nem tudok más szót találni, mint az, hogy ez pimasság. Ezen felül pedig a költségvetési eszközök, a költségvetési tárgyalás eredményeit és konszenzusát is aláknázza ez a fellépés, hiszen a kulturális örökség évére 4 millió euró friss pénzt irányoztak volna elő. Nos, hát hogyha ezt a pénzt a kulturális alprogramból akarják átcsatornázni, ez egész egyszerűen égbe kiáltó, nem találok jobb szavakat, még ha higgadtan mondom is, a kulturális szakbizottság ezt így nem fogadhatja el. Helyes persze, hogy a kulturális örökség éve számára a 4 millió rendelkezésre áll, másrészt ugyanakkor a különböző támogatási programok keretét továbbra is csökkenteni elfogadhatatlan minnyájunk számára, azt hiszem minnyájunk nevégében beszélhetek. 2016-ban 11%-a a kérvényezőknek kapott támogatást, a kérvényezők 89%-át elutasítottuk, nem azért, mert a programok vagy a projektek rosszak lettek volna, hanem azért, mert hiányzott a pénz. Röviden. Tisztelt tanács, ez így nem mehet tovább. És a következő költségvetési tárgyalások során már most is kérem az önök támogatását az egyes frakciókban, annak érdekében, hogy a tanács által javasolt költségvetési csökkentést a parlament ne fogadja el, és továbbra is az eszközök és a pénzügyi keret növelése mellett küzdjünk. Erre is tettünk javaslatot. Remélem, hogy ebben a munkában, ebben a harcban, ebben a csatában minnyáján támogatni fognak, és így megőrizzük a költségvetési számokat. Nos, hát majd meglátjuk, hogy ö, hova vezetnek a tárgyalások, de azt kell, hogy mondjam, hogy meg voltam rendülve amikor mindenről hallottam, arról tehát, hogy a tanács hogyan akarja megnyírbálni e két program költségvetését és felháborodásomnak, azt hiszem hallhatták is, kellőképpen hangot adtam itt az imént. Ezek lettek volna az elnök közlendői. Úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy már is a négyes napi rendi pont vitáját kezdjük el a Brexit megfigyelő csoport első találkozójáról a beszámolók. 2017 májusában a kult koordinátorok Bogdán Zdrojevskit a néppárt részéről kult előadónak nevezték ki a Brexit tárgyalások megfigyelő csoportba delegálva őt, és azt kértem tőlem, hogy azt kértem tőle, hogy ha bármilyen a kult szakbizottság ügyét érintő ügyről lenne szó, a Brexit megfigyelő csoportban tájékoztasson bennünket. A sajtóból hallhatták, láthatták, hogy három tárgyalási forduló volt, egy sor eh, position papert fogadtak el, egy sor témát eh, publikáltak, és a Brexit Monitoring csoport a júliusi Strasburgi ülés héten a nyári szünet előtt közvetlenül tartotta az ülését, ezért tehát Zdrojevski urat kérem, hogy tájékoztasson bennünket a helyzetről, és mm, számoljon be arról is, hogy hogyan dolgozik a Brexit megfigyelő csoport, milyen munkamódszerekkel dolgozik, miben egyeztek meg, és minek melyek a munkájuk legfontosabb mérföldkövei. Zdrojevski úr kb. 5 percre önél szó. E, e, Köszönöm szépen. Feltételezem, hogy egy kicsit hosszabb hozzászólási időt kapok, és ezek után Libácska az, hogy még megérkezik, rövid időnk van, és hát az a helyzet, hogy túl jó, túl jó híreim nincsenek, mert különben hosszabban is berétnék, tehát a megfigyelő csoport három hatáskörrel rendelkezik, és mi igen, csak igyekszünk a feladat meghatározás keretei között maradni, szeretnénk hozzájárulni lényegesen a parlament végleges állásfoglalásához, kérdéseket kívánok megválaszolni, amelyek felmerülnek a tárgyalási időszakban, illetőleg a dokumentumok elemzése a Brexit folyamatában. Azon dokumentumokról van szó, amelyek bennünket érintenek elmondta elnök asszony ön is, hogy három tárgyalási forduló volt, sőt, inkább kettőnek nevezném, ugyanis június 19-e gyakorlatilag csak a megnyitását jelentette az egész tárgyalási eljárásnak, tartalmi vitára nem került sor, aztán aztán 17-én, június 17-én és 28-án tárgyaltunk, és eh, hát olyan dolgok nem kerültek sorba, sorra, szóba augusztus 28-án, amelyek eh, fontosak, azokat beszéltük meg tehát augusztus 28-án. Először is szeretném elmondani, hogy a Brexit tárgyalások bizony kellemetlen körülmények között folynak. Amit én látok, az a hiányos felkészülés. Ezért aztán egyfajta eljárási anarhiát is megalapíthatunk, ami mindenképpen elmondható, hogy nem teszi jót az eredmények megszületésének. Vannak itt fontos dolgok, amikről már beszéltünk a harmadik fordulóban, ezt már említettem, Elsősorban a szakképzés elismerése, a diplomák elismertetése a kérdés, és el kell, hogy mondjam, az utolsó pillanat, pillanatban fordult elő, vagy állapították meg, hogy az, amit tulajdonképpen eddig már elismertettünk, azt a továbbiakban is el lehetne ismertetni. Vagyis a már megszerzett diplomák, végzettségek, amelyek még a Brexit tárgyalások befejezése előtt kerülnek kiosztásra. Nos, ezeket elismerik. Ez persze apró eredmény így első hallásra, de hát akkor is eredmény. El kell dönteni mindenek előtt azt, hogy mi történik azon hallgatókkal és diákokkal, akik már iskolákban, egyetemeken tanulnak odakint, vagy nálunk is, mi lesz velük, amikor ők, őket érinti majd a Brexit? Hogyan ismerjük el, mennyiben ismerjük el az ő diplomáikat? Amit eddig tudunk, az az, hogy számosan vannak fiatal emberek, akik Nagy-Britanniában folytatnak tanulmányokat. Az, az a jellemző kép. Kevesebben vannak a britek, akik Európában tanulnak, persze ezért aztán fontos nekünk, hogy az érdekeinket megvédjük ezen a területen. A legifjabb generációra kell koncentrálnunk. Ez egy érzékeny csoport, és politikailag is fontos, nagyon figyelnünk kell a helyzet alakulására. Szereztünk információkat arra vonatkozóan, hogy milyen térítésre lehet számítani a brit egyetemeken, miután Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, de ezek mindösszesen jegyzetek, végleges döntés nincsen egyelőre. Aztán szeptember 18-án lesz egy újabb tárgyalási forduló. Miután megkapom a dokumentumokat, azt tervezem, hogy a megfigyelő csoportunk újra ülésezik, és ezeket az új információkat fogjuk elemezni annak fényében, ami eddig történt, és a döntéseket is elemezzük, amelyeket már meghoztunk. A munkamódszerünket tekintve a hatáskörünkre korlátozzuk a tevékenységünket, a megfigyelő csoportunk egy olyan helyzetben van, hogy új kérdésekre várunk. Igyekeznek nekünk az új kérdéseket eljutatni, amelyek nem esnek a mi hatáskörünkbe. Nem vagyunk mi egy szemetes láda, ahova mindent, amit máshol nem tudnak kezelni, bedobnak, amit mások nem fogadnak be, azt majd mi kezeljük. Ez így nem fog működni. Arra fogok ügyelni, hogy csak a saját kompetenciánkra eső területet végezzük el. Nem vagyok én híva a merev határoknak, nem erről van szó. De például a kulturális területen dolgozók munkaszerződései, az egy ilyen kérdés, vagy oktatás a képzőművészeti intézményekben, a Creative Europe, vagy egyéb kérdések is ide tartoznak, nem csak mi vagyunk abban érdekeltek, de főleg mi. A polgárokat érintő szabadságjog kapcsán megállapítandó, hogy a kultúra kérdései az időtengelyen további csúszást szenvedtek el, tehát majd jövő számítunk arra, hogy ez szoba kerül a tárgyalásokon, de mi a dokumentumokat alaposan figyelemmel kísérjük, mert az nem fordulhat elő semmiképpen, hogy a hatáskörünkbe eső valamilyen fontos kérdés ne tárgyalnánk meg. Vegyük most a pénzügyi kérdéseket. Már vannak információm arra nézve, hogy a brit oldalon a pénzügyi kérdéseket úgynevezett hat topiknak tekintik, forró kérdésnek és vannak egyes dolgok, amelyeket már ismerünk. Valamikor súlyos politikai döntéseket kellett meghozni befizetések ügyén, például mennyit járul hozzá a Nagy-Britannia az Európai Unió működéséhez, például az orvos infrastruktúra, egészségügyi infrastruktúra ügyében, és erről lehet beszélni, de azt kell tudni, hogy nem látunk ennyire tovább, és tárgyalásokat kell folytatni a tagállamok és Nagy-Britannia között, hogy mennyi ideig tart ez mégis. A legkülönbözőbb kereskedelmi megállapodásokat is figyelembe kell venni, amelyek nem feltétlenül kulturális területen születtek, de valahogy érintve vagyunk. Nos, lesz egy újabb ülése, ezek után a megfigyelő csoportunknak vannak hallgatók, akik, mint már mondtam, Egyesült Királyságban tanulnak, az ő érdekeiket kell előtérbe helyezni, illetve azon emberek is szóval, akik már befejezték tanulmányokat, de hát ott nyilvánvalóan nem lehet kérdéseket feltenni. Aztán még egy dolog, ami fontos a költségvetés ügyében. Természetesen botrányos, hogy pénzt akarnak tőlünk elvenni, így forrásokat akarnak átcsoportosítani. Szilvia Costa asszony is foglalkozott ezzel a kérdéssel. 4,5 millió euróról beszélünk, amit a kulturális örökség ünnepeire csoportosítanának át. Ezt külső forrásból kéne finanszírozni, vagy különíteni kell, és most ezt a költségvetésből akarják átrakni. Ez így nem megy. Ez sérti a korábban kötött megállapodásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentést. Ami az utolsó megjegyzést illeti a költségvetés ügyében, abszolút egyet kell értenünk. Ez nem az a megállapodás, amit mi megkötöttünk velük, a tanácssal úgy értem és ezért azt gondolom, hogy ezt egyértelművé kell tennünk. A koordinátorok közül csak Szilvia Costa van jelen, meg is adom neki a szót két percre. Elnézést valóban. A néppárti frakció delegálta az előadót, hogy azt tudjuk, árnyék, elő, árnyék előadókról beszéltem, igen, valóban. Intanto... Köszönöm szépen. <laughs> De persze aztán te is megkapod majd a szót. Grazie. Grazie, Presidente. Intanto... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is mindenkinek jó munkakezdést kívánok. Azoknak, akik itt vannak, de minden más kollégának is, meg a titkárságnak is. Nagyon köszönöm Zdrojevski kollégának a beszámolót, hiszen az első igazi beszámolóról lényegre törően és pontosan számolt be. És elmondta, hogy melyek a legégetőbb kérdések. A anyagban, amelyet kaptunk, fel van tüntetve az Egyesült Királyság, illetve az Egyesült, illetve az EU álláspontja a különböző témákban, és itt a szakmai képzettségek és a dok, do, diplomák kölcsönös elismerésének kérdése prioritásos helyen szerepel. Még a Brexit előtt ebben meg kell állapítani, illetve a harmadik államok diplomáinak elismerése is napirenden van. Ugyanakkor egy csomó más kérdés meglehetősen ködös, amely a mi hatáskörünkbe tartozik, hármat szeretnék kiemelni. Egyrészt a tartózkodási engedélyek kérdése. Én nem vagyok ügyvéd, jogász, nem tudom pontosan átlátni ezt a kérdés, kérdés, de úgy tűnik nekem, hogy a tartózkodási engedélyek megszerzése az Egyesült Királyságban nagyon bonyolult. Ugye common law hagyományában dolgoznak. Könnyű ehm, megszerezni a lakhatási engedélyt, de ez még nem a tartózkodási engedély. Egy szóval nagyon kevesen vannak azok, akik bár évek óta az Egyesült Királyságban laknak, de igazi tartózkodási engedélye rendelkeznének. Mindezt figyelembe véve. Aggasztónak tartom, hogy a tartózkodási engedélyre való jogosultságot két év elveszték, két év elteltével el lehet veszíteni. Hát mi lesz a kutatókkal, az egyetemi hallgatókkal, az egyetemi tanárokkal, hogy csak a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozó kérdéseket vessen föl, Erről a kérdésről tehát nem szabad megfeledkeznünk a szabad értelmiségi foglalkozást űzők, a kutatók, a tudósok csoportja nagyon fontos. Másodszorban az Európai Unió azt kérvényeztem, hogy a már öt éve az Egyesült Királyságban tartózkodó EU-s állampolgárok számára automatikusan adják meg a tartózkodási engedélyt, illetve azok számára is, hogyha valaki mondjuk státust vált és diákból kutatóvá válik, akkor a Egyesült Királyság bevándorlási jogszabályai vegyék ezt figyelembe, és a legkedvezőbb tartózkodási státust kínálják nekik. Aztán a juttatások. A legtöbb juttatás, ösztöndíjak, lakhatási támogatás a diákoknak, a kutatóknak szól, de még egyszer mondom, hogy itt sem látunk még pontosan, hogy mi megoldást irányoznak majd elő. közeleg a következő, az Európai Kulturális Év Örökség évének szereplőjével való első találkozó és itt is fel fogom vetni ezt a kérdést, illetve felvetem azt a kérdést, amelyről az elnök asszony is beszélt, hogy elfogadhatatlan a költségvetés megnyírbálása. Köszönöm, Szabine. Nem? Tehát csak, csak panaszkodtál, igen, hogy nem, nem adok szót. Julie Ward, két percben. A fejhallgató kellett levennem elnézést. Köszönöm szépen. Ez egy rendkívül fontos téma valóban személyesen számomra is, mert én a politikába azért jöttem, hogy a szociális Európát megvédjük. Ez nagyon fontos a fiatalok érdekében. Fiatalokkal töltöttem az egész életemet, nem csak az oktatás területen, hanem az informális oktatásban is, és rengetegszer találkoztam fiatalokkal, akik nagyon tartanak a jövőbeli lehetőségeiktől, és sok mindent elvettek tőlük, sok lehetőséget és reményt is egyben. Tehát ha a témák szóba kerülnek, a mi történet a jövőben, fiatal emberek, akik a jövőbe tekintenek, mérlegelhetik, hogy bizonyos európai programon részt vegyenek, ezt szeretnék, de hát ebből kiszorulnak, ebből a rendszerből, mert ezek az emberek, a fiatal britek például, is Európában szeretnének tanulni, hát attól tartanak, hogy kimaradnak ebből a lehetőségből. Itt nem csak az egyetemi hallgatókról van szó, hanem az informális tanulásról is. Én nagyon sokat dolgoztam a kiszorult fiatal emberekkel, kirekesztett fiatal emberekkel lehetőséget kívánunk nekik. Egyszerűen az békeprojektekben is részt vettek ezek a fiatalok mindenben. Európai szintű projektekben számos különböző országból vettek részt a fiatalok ezekben. Még nem is ugyanaz a nyelven beszéltek ezek az emberek, de két hétre összejöttek, és ezek a fiatal emberek ott, akik kerekesztődtek eredetileg szépen ágy átalakulásba kezdtek bele. És mi történik a jövőbeli tanulókkal, diákokkal, és hát még hozzá kell vennünk az egész életen át tartó tanulást. Ő pénzről is beszélnek, de itt nem csak pénzről kell beszélni, van ennek egy emberi költsége, és ez mindenkit érinteni fog. Egy nagyon konkrét esetet ragadnék ki ebben az összefüggésből, amiről a Guardian számolt be. Eh, Szács Karim, aki konzervatív, európai képviselés és nagyon európai, ő hívta a figyel- irányultságú, és azt mondja, és felhívta a figyelmet eh, Lemkiser, ez a közös eh, választási területünk volt egy fiatal francia tanár, azt mondták egy gyereknek, hogy menj haza, eh, és egy téglával dobták meg ezt a gyereket. Itt ez nem, nem konkrét költségekről van, hanem a xenofóbia, a rasszizmus, a, a, és a Brexit folyamata ezt még erősítette, és ez, ez folyamatik az or, folyamatosan megmarad az országban, amit én nagyon szégyellek. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a fiatal britek aggájait át tudjuk érezni, a félelmeit is, ami a jövőt illeti. Tehát azt kell, hogy mondjam, ez valahol a következménye egy többségi döntésnek a Nagy-Britanniában, és ezt is ki kell jelentenünk. Egyeztetett mind a három intézmény, a tanács, a parlament és az Európai Bizottság is, hogy először a, kilépésről tárgyalunk, és amikor a kilépést megtárgyaltuk, és a nyitott kérdéseket tisztáztuk, főleg ami az EU polgárok státuszát érinti Nagy-Britanniában, és persze vice versa, ha ez tisztázódott, akkor beszélünk majd a jövőről és a jövőbeli kapcsolatok alakításáról, és ez mm, bizony érinti az összes programot is. Továbbra is abszolút helyesnek tartom, hogy a két vitát ne keverjük össze egymással, ne kössük egymáshoz. Nyilvánvaló számomra, hogy Nagy-Britannia valamikor részt vesz a programokban, de az kötelezettséggel és jogokkal jár együtt, és hát megfelelő pénzügyi részvétellel is. Teljesen világos, és a három intézménye ebben meg is állapodott, hogy először a Brexitről tárgyalunk, és amikor a Brexitet tisztáztuk, akkor az EU jövőbeli kapcsolatairól tudunk majd beszélni, amelyeket kiépítünk Nagy-Britanniával, és szerintem itt a munkacsoportban is emellett kéne kitartani, és ne, az, ne veszélyeztessük, vagy ne menjünk szembe az általános tárgyalási irány vonallal, miközben teljesen egy, megértjük a problémákat, amelyekkel a fiatalok Angliában szembesülnek de azt hiszem, hogy ez a helyes út, amit a háros intézmény kijelölt. Messziz úr. Thank you very much, Chairman. Uh, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is köszönöm szépen a kedves bevezetőjét. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek. A kultúra és az oktatás rendkívül fontos, és természetesen Európa is. Az Európai unió belüli országok egymással megosztják kultúráikat, és nagyon is várom a közös munkát a bizottságukkal. Ami pedig a mai témát illeti, elég idős vagyok ahhoz, hogy emlékezzem arra az időkre, mielőtt az Egyesült Királyság csatlakozott az Európai Unióhoz, és tudom, hogy együttműködtünk az oktatás területén. Voltak itt csereprogramok, tanulók, illetve diákok közötti csereprogramok, és most is az Európai Unión kívül is, kívüli országokkal is ápolunk ilyen kapcsolatokat, tehát nem csak az Európai Unióra koncentrálódnak ezek a programok. Mindemellett azt gondolom, hogy fontos az, hogy az Európai Unióval való tárgyalások során odafigyeljünk erre a kérdésre, és a monitoring csoport keretében ösztönözzük a további munkát. Amennyiben azonban független országá válik az Egyesült Királyság, mindig is lesznek kérdések a brit kormány, illetve az Európai Unió kormánya között, valamint az egyetemek között. Új kapcsolatokat próbálunk majd kialakítani, tevékenységeket, lehetőségeket biztosítani, és egy közös e, európai e, kulturális tevékenységet, megértést előmozdítani. Mindemellett elnök asszony, Remélem, hogy a brit kollégám ijesztő szavai nem fognak senkit sarokba szorítani. Nem a xenofóbia, az idegengyűlölet vagy a fasizmus terjedt el az Egyesült Királyságban. Folytatjuk a munkát, és üdvözlünk mindenkit, aki az országunkba érkezik. Kérem, hogy ne rettenjenek meg ezektől az ijesztő szavaktól. Danke, Sabine Verheyen. Köszönöm Zabina Ferhelyen két percben. Azt hiszem, hogy a Kulturális Szakbizottság nem kell, hogy belebonyolódjon az Nagy-Britannia belpolitikai kérdéseinek vitájába. Úgy hiszem, hogy arra kellene koncentrálnunk, hogy milyen kihatással bír, jár Nagy-Britannia kilépése a meglévő programokra. Kérdés, mely programok finanszírozása biztosított, milyen ígéretekkel rendelkezünk. Egyetértek az elnök asszonyjal, Petra Kamerévertel, hogy előbb azt kell megvizsgálni, hogy hogyan lehet békésen elválni. De biztos, hogy lesznek együtt, lesz együttműködés, nagy-Britanniával. Nagy-Britannia nem egy sziget, amely elúszik a tenger és a felledés tengerében, nem, itt marad, és egy csomó együttműködést folytatunk majd velük, de először a vállás feltételeit világossá kell tenni. És azt hiszem, hogy a munkacsoportnak is erre kell koncentrálni, hogy ezeket a kérdéseket tisztázza, tisztázza, hogy hol jelentkeznek problémák a vállás során, milyen következményekkel jár ez, de ne bonyolítjunk bele abba, hogy hogyan néz ki a jövő, milyen formát ölt a jövő. Nem, először tehát a szétválás feltételeit tisztázzuk, és akadályozzuk meg, hogy káosz jöjjön létre. Azt hiszem, ez kell, hogy legyen a feladatunk mind az oktatás, mind a kultúra vagy a médiumok területén, amelyek eh, most már nagyon szorosan működnek együtt, eh, és itt a szétválasztás bizony nagyon nehéz lesz az Európai Unióból való kilépés világos határait és következményeit fel kell vázolni, tisztázni kell, milyen joggal és milyen kötelezettséggel jár ez, és ezután pedig az együttműködésben egy új fejezetet nyithatunk. Azt szeretném, hogy a brit oldal is világosan fogalmazzon arról, hogy hogyan képzeli el, hogy a megtett kötelezettségeinek eleget tesz, hiszen programok futnak, például az egyetemi kutatási támogatásra gondolok, ahol projekteket engedélyeztek, engedélyeztünk, amelyek több éves futamidejűek, a pénzt már átutalták, hát nem lehet az utolsó három program évből mondjuk teljesen kivennie az Egyesült Királyság kutatóit. Köszönöm szépen, más nem kéri a szót, ezért úgy gondolom, hogy Krisztina, tessék, de csak röviden tessék. Igen, csak egy észrevételem van. Elnök asszony, köszönöm szépen. Ne feledkezzünk meg egy valamiről. A bolonyai, bolonyai folyamatról, bolonyai folyamatban nem csak az Európai Unió tagállamai vettek részt a bolonyai folyamatban harmadik államok egyetemei is részt vesznek. De egyetértek az, amit elhangzott, először a vállás feltételeit kell tisztázni, és utána majd az Erasmus Plus program működését kell tisztázni, hiszen nem csak a tagállamokból jövő diákok vesznek részt az Erasmus Plusban, sőt, tehát ennek a programnak a modalitásait, feltételeit tisztázni kell, de a kulturális intézmények együttműködését is tisztázni kell majd. Köszönöm szépen. Meg vagyok róla győződve, hogy a monitoring csoport, vagy a nyomonkövető csoport tájékoztatni fog bennünket a jövendő eseményeiről. Zdrajevszki úr, kérem még szót? két kérdést intéztek hozzám, és a két kérdésre szeretnék válaszolni. Szilvia Costa az automatizmus, vagy a hiányzó automatizmus kérdésére kérdezett rá a tartózkodási engedélyek megadása során. Nos, ellentmondó híreket kaptunk erről, nem változik a helyzet, elképzelhető, hogy létrejön az automatizmus, ám hogyha az Egyesült Királyság ezzel nem ért egyet, akkor nehéz lesz megoldást találni. Ez idáig tehát nem találtunk megoldást. Az Egyesült Királyság elsősorban pénzügyi okokra hivatkozva lép ki az Európai Unióból, de hát itt az emberek szabad mozgásáról, nem a tőke szabad mozgásáról van szó ezen a területen. Ez a kérdés tehát biztos, hogy egy nagyon kényes kérdés marad. Vannak különösen veszélyeztetett, sérülékeny csoportok, amelyekről nem szabad megfeledkeznünk. Aztán volt itt még egy kérdés, az egyetemek, főiskolák. Nagy-Britanniában nagy elismerésnek örvendenek, az egész világban nagyra tartják ezeket az egyetemeket. És persze a brit egyetemek hasznára válik mindez. Kínából, de minden más országból is áramlanak a diákok, diákok a brit egyetemekbe, és ezzel persze pénzügyi um, injekciót is adnak az Egyesült Királyság oktatási rendszerének. Tehát nem csak az a kérdés, hogy a diákok hozzáférnek az egyetemekhez, hanem az a kérdés, hogy megkapják-e majd az ösztöndíjakat és mind azon előnyöket, amelyet az Európai Uniós állampolgárok ma megkapnak. Az ösztöndíjakról való döntést azonban vélhetőleg a tárgyalások vége fele fogják meghozni, ezek nem szerepelnek a napi rendem. Köszönöm szépen! Zdrojevski úr, ön és a monitoring csoport bizonyal tájékoztatni fognak bennünket mindarról, ami a tárgyalások során felmerül. Biztos, hogy jövő vagy a jövő utáni évig is foglalkoztat bennünket a Brexit kérdése. Köszönöm a beszámolót. Most érünk rá az ötös napi rendi pontra. Eszmecsere a bizottsággal az EU-n belüli oktatási rendszer modernizációjáról. Május 30-án a bizottság egy új kezdeményezést tárt elénk a köz- és egyetemi képzésről. Ennek része az egyetemi felsőoktatás új stratégiája, egy közlemény a kiemelkedő oktatásról, és egy javaslat arról, hogyan lehet a diákok munkahely találást, munkavilágába való integrációját nyomon követném. Célunk az, hogy magas szintű és inkluzív oktatást kínáljunk a fiatalok számára, és ezt konkrét intézkedésekkel akarjuk elérni azért, hogy a fiatalok azon készségekkel és képességekkel rendelkezzenek, amelyekre a gyors technológiai változások idején szükségük van a Kulturális Szakbizottságban nagyon fontosnak tartottuk a bizottság ezen csomagját, és ezért úgy döntöttünk, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést készítünk. A szakbizottsági elnökök konferenciája az általunk benyújtott kérvényről legközelebbi ülésén fog dönteni. Örömmel Üdvözlöm, hogy az EAK fő, üdvözlöm az EAK főigazgatóság, a DG EAK két kollégáját, Szára Lincset és Michael Tojcsot, akik eh, az elkövetkező 15-20 percben mutatják majd be számunkra ezt a csomagot. Megadom önöknek a szót, osszák fel a rendelkezésükre álló időt, 15-20 perc, parancsoljanak. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, de figyeljen majd rá, hogy nem ki őket túl az időt. Köszönöm, köszönöm a meghívást, és köszönöm az érdeklődésüket, a közleményünk iránt érdeklődésüket. Bemutatjuk a közleményt, de bevezetőképpen el szeretnénk mondani, hogy a iskolai és egyetemi területről, a köz- és felsőoktatásról mit tartalmaz e két közlemény? E két közleménnyel a bizottság a Juncker elnök által az Európai Unió jövőjét illető jövőt elképzelések iskolára és egyetemekre vonatkozó feltételeit vázolja körül. Ez a kiinduló pont. Minden téma a foglalkoztatottság, az innováció, a polgári öntudatra való nevelés nem működhet, hogyha az oktatás területén nem hozunk megfelelő lépéseket. Ez tehát a kiinduló filozófiánk, hogy miért van szükség ezen közleményre. nagyon nehéz gazdasági helyzetből lábalunk ki. Hosszú ideig a krízis kezelésére koncentráltunk, és most pedig eljött annak az ideje, hogy az esélyegyenlőség és az innováció, innováció elveit követő Európát kövessük, és körvonalazzuk, hogy mit kell tenni az oktatás területén. Ez jelentkezett az Európai Unió jövőjét vizsgáló fehér könyvben is. Ott kimondták, hogy kompetenciákat, jogköröket tovább kell fejleszteni az, e- az oktatás területén. A római szerződések 60. évfordulója kapcsán az állam és kormányfők találkoztak. Ott szóba került a 27-ek Európájának jövője is, sőt elhangzott a fiataloknak a lehető legjobb oktatást kell biztosítani. Ez egy fontos része a jövőbeli Európai Uniónak és Pascal Lanyi jelentése az Európai Unió jövőjét veszi gorcső alá oktatási szempontból, tehát az oktatás újra és újra fontos célként jelentkezik itt, de a nagy célok természetesen megadják ennek az alapját, és teljesen világos, hogy az Európai Unióban valamennyien tudjuk, hogy a hatáskörök megoszlása milyen, ez egy olyan dolog, az oktatás, ahol tagállami szinten marad ez, és nagy különbség is van a tagállamok között, másrészt az Európai Uniónak van egy kötelezettsége, sőt egy jogköre is, hogy elősegítsük az együttműködést a tagállamok között, a jó gyakorlatok cseréjét kívánjuk támogatni, és határokon átnyúló problémákat határokon átnyúló módon kívánunk megoldani. Ez lenne tehát ez a perspektíva, amit a közlemény kínál, egyrészt nagy célokat fogalmaz meg, másrészt komoly kihívásokat is jelent az oktatás területén. Most az én szempontomból az iskolai oktatással foglalkozok majd ezzel, és a, a közleményben is ez a kolléganőm pedig a felsőoktatásra tér majd ki. Tehát ha megnézzük az iskolai területet, a közoktatás területét, tehát akkor elmondhatjuk, hogy nagyon fontos, hogy idejében kezdjük meg az oktatást. Ez az oktatás sikerének szempontjából is nagyon fontos, de fontos a szakképzés szempontjából is a szakmai képzés de mert ez mindenképpen egy széles körű bázist biztosít a lakosság körében az oktatáshoz, mert ez az alapja a kutat, a későbbi kutatási sikernek is. Tehát a, nagyon fontos ez a bázis, amit akár már az iskolát megelőző nevelés, oktatás is tartalmaz, ezt lehetővé kívánjuk tenni, ez egy fontos felvetés, és hát persze nem kell beszélnünk a, a felnőttek továbbképzésért sem szabad figyelmen kívül hagyni, mert ez, ez egy fontos dolog de ennek az alapjait meg kell teremteni a közoktatásban, mint mondtam, a második nagy terület az, hogy az oktatásban nem csak diákokról és tanárokról van szó, hanem bizony a családoknak is van dolg. Az önkormányzatoknak, különböző szervezeteknek, szövetségeknek is van dolguk. Mindenkinek együtt kell ebben működnie. És ha megnézzük, hogy pillanatnyilag összességében milyen képet kapunk itt Európáról, hogy itt egyrészt van egy ambíció, amit táplálunk, és ehhez képest aggodalomra is van okunk. Tehát tehát ha az egész világot összevetjük egymással, vannak területek, ahol Európa persze élen jár, és a legjobbak között van, de azért összességében számos területen azt kell belátnunk, hogy komoly kihívással szembesülünk. Ezeket a közleményben igyekeztünk megvilágítani. A három legfontosabb terület, amit kommunikálni szeretnénk mindenképpen, és össze is fogtunk. Egyrészt arról van szó, hogy sajnos azt látjuk, hogy az oktatási rendszereink színvonala, a kompetenciafejlesztés színvonala a diákjaink vonatkozásában, de a felnőttekre nézve is elmondhatjuk ezt, hogy továbbra is van, van hova fejlődni, és a politikai aktualitás az utolsó PISA forduló elmúlt ősszel jelentkezett, és ez nem volt egy pozitív hír az Európai Unió számára. Stabilak maradtunk, némileg lisze is csúsztunk. A matematika, természettudományok területén számos tagállam bizony gyenge teljesítményt nyújtott, csalódást kell. Tehát persze vannak olyan országok, amelyek csúcs teljesítményre képesek ezen a területen, és mások aztán nagy problémákkal szembesülnek, de összességében azt kell, hogy mondjuk, hogy a PISA eredményei nem azt mutatják, amit mi szeretnénk. Tehát az ambícióinkkal ez nincs összhangban. A második terület az esélyegyenlőség. Továbbra is elmondhatjuk, hogy az, az oktatás továbbra is a szociális rétegződést erősíti, reprodukálja a különböző társadalmi csoportokat, ez továbbra is fontos probléma. A harmadik pedig a technológiai változás, a digitalizáció a társadalomban, ennek hatásai, ez egy óriási téma természetesen, ez a harmadik nagy téma, amiről beszélünk kompetenciafejlesztés, esélyegyenlőség, digitalizáció, ez a három nagy téma, amiről beszélünk az közoktatás területén. Mit tehetünk, hogyan oldhatjuk meg a nehézségeket, azonosítottunk három szintet, ahol mi sikerrel tudunk ebbe beszállni, a tagállamok szintjén vannak sikerek erre nézve, egyrészt, hogy iskolákat hogyan tudjuk felkészíteni arra, hogy jól működjenek, hogyan kell szervezni, hogyan kell az megfelelő forrásokat biztosítani számukra, hogyan tudnak külső szereplőkkel együttműködni ennek érdekében. Aztán a következő nagyon fontos a tanárok témája, a pedagógusok témája, új módszerek, oktatási módszerek, tanulási módszerek, vannak tagállamok, ahol a, a tanárképzés, a bérek kérdése újra és újra felmerül, ez a második nagy téma. A harmadik pedig ö, a az, az oktatási rendszerek megszervezése, természet és a governance és egyebek. Ezek azok a témák, amelyekkel foglalkoznunk kell a tagállamokkal együtt, és más érintett csoportokkal együtt, nem csak az állami szinttel, és így tudunk tartalmi politikákat kialakítani és a három nagy kihívás bázisán, a három nagy téma bázisán konkrét akciókat is javaslunk ezekre. Most nem tudok egyenként kitérni, csak egy néhány példában kiragadnám ezt például a közoktatásban az iskolákat érintve. Fontos számunkra a mobilitás kérdése az iskolai területen, tehát európai szinten is jobb mobilitás iskolák között, vagy a digitális eszközök felhasználását erősíteni tudjuk a mobilitás útján ez egy olyan dolog, amin dolgozunk, amit szeretnék továbbfejleszteni, aztán ki, most egy eszközt alakítottunk ki a bizottságban, amit teszteni is fogunk össze. A selfie a neve egyébként, és itt a, az egyes iskolák digitális felkészítését fogjuk megvizsgálni, tesztelni, és ezen a bázison aztán majd a, a jó gyakorlatot tudjuk továbbfejleszteni. Ez volt tehát az iskola. A tanárokat már említettem, itt a tagállamokkal együtt és a szociális partnerek bevonásával kívánjunk haladni a tanári előmenetel kérdése, a tanári életpálya kérdése, hogy legyen ez egy attraktív, egy vonzó pálya, hogy hogy lehet oda bekerülni ezek után, hogyan tudjuk a tanárok továbbképzését erősíteni megfelelő intézkedésekkel, és hát az iskolai vezetők kérdése, őnekik is támogatást kell adni. Itt számos dolog, lépés történik. A tagállamoknak, akik érdeklődnek az iránt, a szociális partnereknek is szeretnénk eh, esélyt adni arra, hogy eh, európai szinten vizsgálják például a szociális párbeszéd kérdését. A harmadik a governance, az irányítás, ugye azon gondolkodunk éppen most, hogy a tagállamokkal közösen, tehát azokkal, akik szeretnék ebben részt venni, hogy nemzeti reformjaikban támogassuk őket, oly módon, hogy a jó gyakorlatokat, amelyek más tagállamokból rendelkezésre állnak, biztosítjuk számukra, vannak kísérleti tapasztalataink is, a mi együttműködésből az OECD-nek is van tapasztalata, ezt fel tudjuk ajánlani ezek után, hogyha azt mondja a tagállam, hogy új finanszírozást akarok a felsőoktatásban, akkor a többi tagállam be tud segíteni az információkkal, mi az, ami van. Ez nagyon rövid áttekintés volt az oktatásból és a felsőoktatást a kolléganőn vállalja magár Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Lincs asszony, felsőoktatás. Um, so as regards higher education, I'm... Köszönöm szépen. Tehát uh, angolul folytatom, hogyha megengedik. A felső oktatás tekintetében azt mondhatjuk el, hogy a 2011-es a legutóbbi nagy szakpolitikai iránymutatás. Ez nem tűnik nagyon régének, azonban nem volt igazán hasznos a politikai reformok tekintetében, illetve az Erasmus Plus irányába sem. Azonban mégis jelentős változások történtek az elmúlt 6-7 esztendőben. Alapvetően a technológia megváltoztatja a munkakörnyezetet, illetve megváltoztatja a felsőoktatási környezetet és az oktatás, illetve a tanulás megszervezését is. Nagyobb a versenyhelyzet, az oktatásban, illetve a diplomások versenyeznek a munkáért, a munkahelyekért. Kína, India és más országok versenyeznek Európával, ez azt jelenti, hogy innovatívnak kell lennünk. Azt gondoljuk, hogy a felsőoktatásban részvevő diákok nagyon fontos szerepet töltenek be a demokratikus életben is. Különösen fontos ez egy olyan korszakban, ahol a tudás és a szakértelem rendkívül fontos a felsőoktatás szerepe, hogy visszaállítsa a bizalmat a kutatásba, a tudományba, az oktatásba. Ezért a prioritási területeink arra összpontosítanak, hogy szerintünk az Európai Unió hogyan támogathatja a tagállamokat a kihívások tekintetében, illetve megnézzük azt, hogy milyen szerepet tölthetnek be itt a tagállamok. A felsőoktatási ütemtervünknek, vagy napirendünknek több eleme van. Itt a készségekre összpontosítunk, illetve a kiválóságra. Ez az első. Aztán olyan felsőoktatási rendszereket kívánunk kialakítani, amelyek befogadó jellegűek, inkluzívak, hiszen még mindig a középosztály jut el a felsőoktatásba, hátrányosabb helyzetű családok ezt nem engedhetik meg maguknak, tehát ezt a helyzetet mindenképpen orvosolnunk kell. Ezen kívül nagyon fontos az összekapcsolódás, a civil társadalommal való kapcsolat ápolása, illetve a polgári készségek kialakítása. Azt akarjuk, hogy a felsőoktatás hatékonyabban hozzájáruljon az innovációhoz, különösen az adott régióban, illetve szeretnénk meggyőződni arról is, hogy a felsőoktatási rendszerek hatékonyak, megfelelően működnek, és a forrásokat a lehető legjobb formában hasznosítjuk. Ez azt jelenti, hogy nekünk is megvan a kívánságlistánk, mi is tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni ezen négy célkitűzés keretében. Nem szeretnék most itt a részletekbe bocsátkozni. Azonban egy területre kitérnék, hogyha megengedik, ez pedig a tanítás és a tanulás támogatása. A tanítást rendkívül fontosnak tartjuk, a kutatás, illetve a regionális uh, terület előmozdítása mellett. Nagyon fontos, hogy az oktatásban résztvevők megfelelő képzést kaphassanak, ezért továbbiakban is ki akarjuk aknázni az Erasmus Plus-t, az oktatóknak, tanároknak ö, nagyobb mobilitást biztosítani, illetve pedagógiai továbbképzést, szakképzést. És a tanterv tekintetében is az innovációra törekszünk, így az osztálytermen belül, illetve azon kívül is segítenénk a tanítás, az oktatás megszervezését, valamint a nem hagyományos tanulók tanuláshoz való hozzáférését szeretnénk javítani az egész oktatási folyamat során. Nagyobb mobilitást kívánunk biztosítani, ez egy nagyon fontos eleme lenne a programnak. A felsőoktatást összességében vizsgáljuk, megnézzük, hogy a forrásokat hogyan alokálják, a különböző felsőoktatási intézményeknek, illetve azon belül hogyan osztják el. Megnézzük azt is, hogy mennyi jut az oktatásra, és mennyi a kutatásra. Ezen kívül segíteni kívánunk a tanulóknak, illetve a diákoknak abban, hogy okosan döntsenek, arra vonatkozóan, hogy mit tanuljanak. Itt a hiányosságokat, a lyukakat kívánjuk pótolni. A fehér könyvben is szerepel az, hogy fontos, hogy a diákok alkalmazkodjanak a változó társadalomhoz, ehhez pedig átfogó készségekre van szükség, illetve nagyobb alkalmazkodási készségre, ellenálló képességre. Nagyon fontosnak tartjuk a különböző tanítási ágazatok összefogását, illetve az interdisziplinaritást. Ezen kívül azt gondoljuk, hogy nagyobb figyelmet kell szánni azokra a készségekre, amelyeket hasznosíthatnak a tanulók, illetve meg kell néznünk azt is, hogy hogyan mérhetjük ezeket határon átnyúló formában. Itt mind az információ mennyiségére, mind pedig a minőségére összpontosítunk, megnézve azt, hogy amikor kilépnek a felsőoktatási rendszerből ezek a diákok, akkor mire képesek, illetve mit tudnak. Összességében ennyit akartam elmondani a felsőoktatásról. Nem tudom, hogy ki akarja egészíteni, vagy sem. Nagyon fontos, hogy holisztikus rendszerben gondolkozunk, tehát ez az egész szépen illeszkedik a bizottság programjába. Támogatni kívánjunk a fiatalokat, és várjuk a közös munkát a megvalósítás terén. Ja, vielen, vielen herzlichen Köszönöm szépen Lincs asszonynak, Tajcs úrnak is köszönöm ezt a rövid áttekintést, amelyet kaptunk. Az elkövetkezőkben előadónkat Krisztina Blibacska asszonyt kérem meg, hogy vezesse be a vitát, utána lányék előadók, amennyiben jelen vannak és szót kérnek, aztán a többi tagok is szót kapnak. Libacka asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen önöknek ezt a bemutatót, ezt a prezentációt, és köszönöm, magát az oktatási csomagot is. Egyetértek önökkel a fő üzenetük tekintetében, mi szerint, hogy Európában a fejlődés előfeltétele az oktatás. Az oktatás nélkül nem érjük el a céljainkat. De néha az a benyomásom alakul ki, hogy a kötelező oktatás kérdésében um, a pénzügyminiszterek akadályozzák meg az előrelépést. Hiszen egyetértünk itt mi a saját körben, és utána pedig megvonják a pénzt. Például az Erasmus Plus programban is itt további támogatásokért kell küzdenünk. De visszatérek az oktatás kérdésére. Egyetértek a fő kijelentésekkel, a megállapításaikkal, amelyeket az tájékoztatójukban elmondtak egy olyan jelentést szeretne szakbizottságunk elfogadni, amelyben ezekre a kérdésekre kitérünk. Két tömbre fogunk koncentrálni, két kérdéskörre. Egyrészt ki akarjuk domborítani, hogy az élet hány területére van kihatással az oktatás, másodszorban pedig azt akarjuk megmutatni, hogy az oktatás nem légőres térben működik, hanem igenis a technológiai fejlődés, vagy a finanszírozás, a pénzügyi helyzet kérdése számos módon befolyásolja az oktatás rendszerét. Azután szóljunk az európai oktatási rendszerekről. Szemináriumokat, találkozókat is szervezünk e kérdésben, és azt a kérdést próbáljuk tisztázni, hogy elegendő a rendszer megmentésem, vagy pedig arra van-e szükség, hogy a hagyományos oktatási rendszertől el kell búcsúznunk, és egy új oktatási rendszert kell útjára indítanunk. Hogyha a rendszereket, többes számban most a rendszereket megvizsgáljuk, akkor nem feledkezhetünk meg a rendszerek összekapcsolásáról Európában. A tanár a mai világban egészen új kerepet, szerepet kell, hogy játszon. Ma már nem ő a tudás egyedüli forrása, hanem legfeljebb egy guide, egy egy idegenvezető a tudás labirintusában, vagy a tudás gazdag táján. Ezért a tanárnak abszolút járatosnak kell lenni például a digitális világban is. Ehhez pedig az tanárok képzése, majd a tanár továbbképzés területén is megfelelő ajánlatokkal kell előállni az oktatási rendszerben a tanárnak kell a legizgalmasabb szereplőnek lenni, így nyerheti meg a tanulók figyelmét. Végezetül pedig azt is meg kell mutatnunk, hogy hogyan segíthetünk a tanároknak, hogy céljaikat, közös céljainkat elérjék, amelyek a közös oktatási rendszerben kerültek megfogalmazásra. hogyan segíthetjük a fiatalokat abban, hogy megértsék a világot egyrészt, le tudják azt írni, és tudásuk segítségével meg tudják azt változtatni. Különböző al kérdésekre koncentrálok a jelentésemben, a kötelező oktatás, a közoktatás, a felsőoktatás, csak hogy néhányat emeljek ki a rektorok és különböző civil szervezetek együttműködésével szervezünk majd egy konferenciát, egy meghallgatást ebben a kérdésben, és biztos, hogy a kollégákkal is um, itt a kult szakbizottság ülésén is izgalmas vitára, eszmecserére kerül majd sor. Köszönöm, hogy ma itt voltak, köszönöm a figyelmüket. Herzlichen Dank, Krisztina. Köszönöm szépen, Krisztina. Bocskor asszony. Bocskor asszony, tessék parancsoljon, két percben. Egyetértek az előttem szólókkal nagyon sok mindenben, elsősorban abban, hogy nagyon fontos, hogy itt az Európai Parlamentben is tárgyaljunk az oktatásról, bár tagállami hatáskör, de mégis ez egy olyan terület, amelyiknek az a sajátossága, hogy nagyon fontos, hogy a jó gyakorlatokat és a tapasztalatokat kicseréljük, és azokban az országokban, ahol nagyon jól működő oktatási rendszer van, azok példát mutassanak azoknak az országoknak, amelyek leszakadnak, de az valóban tény, hogy megállapíthatjuk, hogy ahol kellő pénzt fordítanak az oktatásra, ott van eredmény. Ahol nem fordítanak rá kellő figyelmet és pénzt, ott nem lesz megfelelő eredmény és forráshiányában az iskolák, a tanárok frusztráltan és kevés eredménnyel fognak oktatni valóban a pisa eredmények is nagyon nagy mértékben rámutatnak illetve példázzák azt hogy mennyire fontos az oktatással foglalkozni és az oktatás minőségének a javtására milyen nagy szükség van és én is egyetértek azzal hogy az iskolának az oktatásnak a sznvonalát kell elsősorban emelnünk. nem az a fontos hogy az iskola egy teljesítményorientált és a gyerekeket teljesen stresszbe hajszoló intézmény legyen, hanem az a fontos, hogy ez egy motiváló intézmény legyen, amelyik utat mutat, hogy hogy tanulj meg alapkészségeket, alaptudást, és nagyon fontos, hogy a kreativitás, a gyermekek készségeinek és képességeinek a javítása kell, hogy legyen az elsődleges szempont, akár a nyelvtanulás szempontjából, akár az alapkészségek elsajátítása szempontjából. Tehát az a fontos, hogy az iskola az életre tanítson, hogy megmutassa azt, hogy milyen lehetőségek vannak a digitális világban, a mindennapi életben, a társadalmi kapcsolatokban, a polgári felelősségvállalásban, abban, hogy hogy milyen kötelességei vannak az embernek, mint embernek, és ez alatt, ez alatt jelennek meg, illetve alakulnak ki azok az érdeklődési körök egy gyermekben, amik majd őt képessé teszik arra, hogy megállja a helyét az életben emellett nagyon fontos az hogy a tanárok és a tanári szakma presztzsét is emeljük a tanár nélkül nem működik semmi mint ahogy libacska kolléga is elmondta és emiatt nagyon fontos hogy a tanári pályát vonzóvá tegyük a fiatalok számára hogy ne csak az menjen tanárnak akinek nincs más lehetősége hanem valóban olyanok válasszák ezt a szakmát akik elhivatottan fognak foglalkozni a fiatalokkal. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Szerzsa Gotto úr, két percben. Pardon, sì. Eh, dicevo, ho ascoltato con grande intenzione. Nagy kíváncsisággal hallgattam ezt a vitát, hiszen ez egy olyan téma, amelyre szükség van, de ugyanakkor nem kell több Európát, hiszen gyakran ebben a témában ugye nem Európa térfelén van a labda, de figyelemmel kísértem, amit Kosta asszony és másik kollega mondott, és erre válaszolok. Ami nálunk Olaszországban történik, ez nem egyedül nálunk történik. Olaszország egy európai ország, de ugyanakkor roppant aggasztó helyzet tanúi vagyunk. Az áll, alkotmányunk egy nagyon sajátos cikket tartalmaz, mégpedig azt mondja, hogy az állam, de a közösség kell, hogy biztosítsam, az oktatást, tehát a közösség fizet az államnak ezért, és erről Olaszországban hosszabb ideje már vita zajlik. Jelenleg azonban nem ez a legaggasztóbb kérdés, hanem leginkább az aggaszt, hogy olyan emberek hagyják el az iskolát, akik nem eléggé felkészültek, és nagyon nagy különbség mutatkozik iskolák között. Vannak öm, jó iskolák, ahova bizony az ország egyes részeiről nem jutnak el a diákok, nem engedhetik meg maguknak ezt. Az egész európai közösséget aggasztja az a jelenség, hogy öm, bizonyos területeken, bizonyos városrészekben, például nálunk Olaszországban is, egyszerűen olyan épületeket építenek, ahol 5-6 méteres falakat építenek az épületek köré, azért mert annyira rossz a közbiztonság. Egy szóval a közbiztonság kérdéséről nem lehet megfeledkezni ezen kérdéskörben. És persze nem mindenki lesz mérnök, vagy építész, vagy jogász, hanem az egyszerű szakmákat is ki kell kép, képezni, és az egész oktatási rendszer minőségét növelni kell. Ahogyan hallottuk, a tanárok képzését is támogatni kell, azért, hogy valóban az oktatás, a tanulás örömét is közvetítsék. Az oktatás mindennél fontosabb kell, hogy legyen. Ezért a legnagyobb kihívás éppen ebben rejlik. És persze a családok aktív részvétele is nagyon nagy kihívást jelent. Megfeledkeztünk a, tal- a családokról, különböző modelleket ismerünk, például a Dán modellt, és aztán ezt nagyra is tartom. És aztán vannak olyan modellek, amelyeket nem tartok nagyon nagyra. Egy szóval valóban talán az oktatás felől kellene elkezdeni újjáépíteni Európát, és ez átszivároghatna a tagállamokba. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Sojdrov asszony. Két percben. Köszönöm. za Köszönöm szépen ezt a magyarázatot, illetve köszönjük szépen a prezentációkat. Sajnos azonban be kell vallanom, hogy egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy most miről beszélünk pontosan a bizottság közleményéről, mint politikai anyagról, vagy pedig erről a tanulmányról. Tehát melyikről van szó, ezt szeretném tisztázni. itt némi ellentmondást látok, nem, nem egyértelmű számomra. Nem vagyok biztos tehát abban, hogy most honnan is húzzam elő a bizottsági közleményt, és azt sem tudom, hogy pontosan melyik anyagról beszélünk. A bizottsági közleményről, vagy pedig a tanulmányról. Illetve szeretném tudni azt is, hogy a közleménynek milyen kapcsolata van az új készségekre vonatkozó ágendához. Tehát nem tudom, hogy van-e a kettő között kapcsolat, mi a helyzet az új készségi ágendával? Ha jól tudom, akkor ezen belül tíz eszköz van. Ezek közül vannak olyanok, amelyek a felsőoktatás modernizálására vonatkoznak, de ez nem hangzott el, vagy legalábbis én nem hallottam. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a helyzet ezekkel az eszközökkel. Véleményem szerint fogalmibb jellegű megközelítésre lenne szükség koncepcionális megközelítésre. Tehát nem elég az, hogy egymás után adjuk ki a közleményeket, anélkül, hogy egyértelmű kapcsolatot építenénk fel közöttük. Úgy gondolom, hogy a kötelezettségvállalások egy része megvalósul. Ezt nagyon fontosnak tartom. Ezen kívül Valóban a 2015-ös eredményekkel eddig nem voltunk megfelelően elégedettek. Jó lenne, hogyha javaslatot kapnánk az Európai Unióra vonatkozóan. Köszönöm szépen, még hárman kérik a szót, ezután lezárnánk a felszólalók listáját. Julie Ward két percben. Uh, probably don't need two minutes. Igen, valóban azt hiszem kettő percre sincs szükségem. Annyit szerettem volna elmondani, hogy nagy örömmel hallgattam azt, a, azt, hogy a Steam egy koncepció ebben a témában, és ezt próbáljuk előrevinni, hiszen eddig a STEM volt, amit előre vettünk, és ez külön választotta a művészeteket, illetve a humán tanulmányokat. Tehát nagyon örülök annak, hogy most természetes módon egy másik vízre vesztünk át, nem tudom, hogy ez a politikai döntéshozók, a kutatók intenciója vagy sem, de nagyon fontosnak tartom ezt az elmozdulást. Azonban azt gondolom, hogy marad a kihívás, a kihívás pedig az, hogy valahogy ezt ki kell terjesztenünk a munkáltatókra. Tehát meg kell haladnunk az oktatás területét, és oda kell figyelnünk arról, hogy az ipar, arra, hogy az ipar, illetve a munkaerőpiac, a szakszervezetek is megértsék azt, hogy mennyire fontos az úgynevezett STEAM, Fontos tehát a különböző disziplinák összefogása, nagyon fontos ez a kezdeményezés. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Zamit úr. Először is engedje meg, hogy köszönetet mondjak. Köszönjük szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a bevezetőjét. A kulturális miniszterként lehetőségem volt korábban arra, hogy nemzeti szinten kövessem az itt elhangzott témákat, és nagy lelkesedéssel várom a közös munkát itt ebben a szakbizottságban. Mindenképpen üdvözlöm a bizottság közleményét ebben a témában, hiszen amikor az oktatás modernizálásának szükségességéről beszélünk, akkor emlékeznünk kell arra, hogy az oktatásnak több célja van, hiszen ez a személyiség kulcsa, a gazdasági növekedés kulcsa, a versenyképesség, az integráció, az innováció záloga, illetve az életminőségre is kihatással van személyes szinten, illetve társadalom, a társadalom szintjén is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy hangsúlyozzuk a tanárok továbbképzését, illetve ami a felsőoktatást illeti, és itt az Európai Bizottság közleményére utalnék, hangsúlyozni kívánom, hogy üdvözlöm a Máltai Egyetem erőfeszítéseit, hiszen képzési lehetőségeket biztosítanak a kommunikáció területén, és nagyon fontos ez a, ez a kérdés, hiszen a tanároknak ez egy létfontosságú készség, a kommunikáció. Fontos tehát, hogy külön hangsúlyozzuk a tanárok szerepét. Ezt pedig össze kell kapcsolni azzal, hogy a tanár valóban fölvállalja ezt az egész folyamatot, részesévé váljon, és ezért a folyamat érdekében további párbeszédre van szükség. Aztán ami a diákokat illeti, a tanulókat, az ő szempontjukból nagyon fontos, hogy az oktatás érdekes legyen, szórakoztató legyen, és a bizottsági közlemény foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, illetve szembenéz az előttünk álló nagy kihívásokkal. Eh, Szilvia Koszta, két perc. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy a bizottság végezetül egy kis késedelemmel bár, ugye a 2020-as stratégia útjára indítása után mégiscsak elfogadott egy keretet, amely a különböző részprojekteket eh, ötvözi. Úgy gondolom, hogy ez egy jó irányba tett lépésnek tekinthető, és fel kell térképezni, hogy milyen kihívások előtt állunk, hogyan működik a szubszidiaritás rendszere, de hogyan tudunk mégiscsak átsugárzó hatást elérni az egyes országok között. Libacska asszony jegyzi a jelentést, de ebben szó lesz az alkalmazhatóság, a munka, piac, munkaerőpiacon való siker kérdéséről is. Ez egy nagy kihívás, hiszen nem a légüres térnek képezzük a fiatalokat, hanem azért, hogy munkát találjanak. Két közleményről van itt szó. Ezeknek a kérdései jók és helyes irányba mutatnak, és egyetértek Libacska asszonyjal, hogy az a fontos, hogy a négy fókuszpontot meghatározzuk, amelyek minden egyes szakterületet horizontálisan meghatároznak. Egyetértek azzal, hogy a modernizáció területén három szempontot kell érvényesíteni. Egyrészt az integrációt, ugye gyakran a sokszínűségről, a diverzitásról, az egyenlőtlenségről beszélünk, ez egy nagy téma. A másik fő kérdés a rendszerek, a szakképző, felsőoktatás és oktatási, közoktatási rendszerek közötti párbeszéd lehetősége az országok között és az országon belül biztosítani kell, tehát az egyes intézmények közötti átjárhatóságot, nem csak az egyetemek között harmadsorban pedig a rendszerek kiválóságának, a rendszerek irányításának kiválóságának kérdését szeretném kiemelni, és biztos vagyok benne, hogy az előadó, illetve az árnyék jelentéstevők ezen fognak munkálkodni, hogy ezek a kérdések megjelenjenek. Köszönöm. Morgano kolléga. Anche da parte mia. Én is köszönetet szeretnék mondani két-három szempontot szeretnék kiemelni. Nincsen szükség egy keretre, hanem sokkal inkább azt kell megértenünk, hogy hogyan tudjuk hatékonyan közelíteni egymáshoz az egyes képzettségi szinteket. Máskülönben ez egy olyan öm, eszmecsere lesz, egy olyan gondolkodás lesz, amely nem vezet sehova. A szerződések, az Európai Unióról szóló szerződések világosan beszélnek arról, hogy mi közösségi hatáskör, mi nem. De ennek ellenére cél, hogy a különböző tantervek és különböző képzési terveket közelítsük egymáshoz, az átjárhatóságot biztosítva a közös térben. Másodszorban az internacionalizáció vagy nemzetközi vététel kérdését kell kiemelni, Többször beszéltünk már arról, hogy hogyan lehet arra ösztönözni a mm, egyetemeket, hogy a legjobbakat válasszák ki, illetve a tanulókat, hogy a legjobb egyetemeket találják meg. Alapvetően van egy szoció, szociális és gazdasági visszacsatolás, amely a munkahely keresők sikeréből ered megvizsgáltam a bizottság által elkészített anyagot, és én is úgy gondolom, hogy az integráció nagyon fontos, valamint az oktatás általános kultúrájának kérdését tematizálni kell. Ezzel lehet segíteni azt, hogy bár tagállami hatáskörről van szó, de ennek ellenére közelítsenek egymáshoz az oktatási rendszerek. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm két mondatot engedjenek meg nekem is. Őszintén el kell, hogy mondja, minden ami szubszidiaritás mellett, és senki sem akar egy teljesen egységes oktatási rendszert Európában, és hát azt is tudjuk, hogy úgysem működne, még ha akarnánk. De mi akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy közös oktatási célokat tűzzenek ki? És ennek megfelelően egy kicsit monitoriztassák, hogy elérik -e ezeket a célokat, és őszintén szólva már nagyon unom, hogy nemzeti politikusok újra és újra azt mondják nekem, hogy annyira fontos az oktatás, ha ennek nem tettek a következményei, és a szükséges pénzt nem költik el erre végre, és hogy, hogy az oktatási rendszereket úgy alakítsák ki, hogy tényleg mindenki megkaphassa a legjobb oktatást, akkor valahogy ezeket a vasárnapi prédikációkat már rosszul viselem, és Eh, a tagállamokat fel kéne szólítani a jelentésben, hogy mi lenne akkor, hogyha megállapodnának abban, hogy a mindenkori állami költségvetés egy adott százalékát oktatásra költség, hogy most Németországban hogy lehet ezt megcsinálni, nekünk van egy saját külön problémák is ebben még, de ez lenne az egyik jelzés, amit el lehetne küldeni. Igen, és nem csak beszélünk arról, hogy beruházunk az oktatásban, nem lépünk is, és hát engedjük, hogy belenézzünk utána, hogy betartsák-e a célokat. És akkor már egy lépést tettünk volna előre felé szerint. Tajcs úr és Lincs asszony kap még szót, mondjuk két-két percben. Egy percet még Krisztina is kap. Elnök asszony, mivel a tagállamok Számos fontos kérdésben meg tudnak állapodni, és a katonai paktumot is finanszírozni tudják, akkor talán egy ilyen civilizatórikus paktumot is meg tudnának állapodni. Tajcs úr, vagy Lincs asszony, köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Köszönöm szépen az együttműködést, a további beszédek, tárgyalásokat is, hát és a konferenciáról is hallottam, amit terveznek, nyilván ott is további eszmecserére kerül sor és hát a számos ötlet, amit hallottunk, nem akarom most egyenként ezeket végvenni, de ö, ismételni szeretném, ami nekünk fontos a bizottság részéről, és hát önöktől szeretnénk megtudni, hogy, és a tanácstól is, hogy ez az elemzés, amit mi készítünk, hogy ez politikailag megfelele önöknek, hogy jó irányba haladunk ezzel. Az egyik az, hogy az oktatás a nagy képben, Európa jövője, ez a rengeteg dokumentum, ami ezen a területen megszületett, a szociális pilléről, az innovációról, a globalizációról, és hogyan tud az oktatás ehhez hozzájárulni. Ez egy politikai keret nyilvánvalóan, ez fontos szerintem, hogy miért ennyire jelentőségteljes ez, aztán a másik a kihívások. Mi egy néhányat mondtuk önök is, továbbakat mondtak, egyetértés van az inkluzió, a befogadás ügyében, a társadalom sokszínűségei, amelyen belül az oktatást kell alakítani, a tanárok kérdése. Tehát eh, önök úgy vélik-e, hogy a kihívásokat jól állapítottuk meg, azonosítottuk-e meg? És persze egy második pont eh, a kollégákkal, a tagállamokból együttműködve hol tudunk konkrét haladást elérni, például a tanári életpálya ügyében, vagy milyen lépésekre van szükség az iskolát megelőző oktatásban. Ezek nem teljesen új dolgok, hanem technikai szinten már volt egy együttműködés, ott születtek meg ezek az ötletek. Most hát önök részéről, a tanács részéről hogyan tudjuk ezt a politikával összhangba hozni, és hát ezért örülök annak, hogy egy ilyen visszajelzésrendszert kaptunk. Lincs asszony, köszönöm. Nem hiszem, hogy sok mindennel kéne kiegészíteni az általános bevezetőt. Szorosabban fogunk együtt működni, a részletek kidolgozásában teljesen joggal ömlítették meg önök, és ezt így van egy általános irányvonal, és ez összhangban azzal, amiről mi is beszéltünk, úgy hallom, amennyiben még tisztázásra van szükség a konkrét lépéseket tekintve, amelyeket tervezünk, örülünk, hogyha ezekkel kapcsolatban magyarázattal szolgálhatunk, csak tisztelni szeretném, természetesen a közleményről beszélünk, de Mikkel is elmondta, ez nem valahonnan dávorról érkezik, és hogy kitaláljuk csak, hanem akkor egy általános koncepcióval függ ez össze. Igen, vannak támogató, mögöttes dokumentumok, amikre mi hivatkozunk, ez nem a, nem a semmiből születik. Itt a közleményről beszélünk, de mindenképpen örülünk, hogy együtt tudunk majd működni. Köszönöm szépen, mondja az asszony. Aztán sokat segített ez az első vita, a további tanácskozásokkal kapcsolatban pedig abban bízom, hogy az elnökök konferenciája jövő héten a saját kezdeményezési jelentést megengedi majd nekünk. Nincs, nem látok semmit, ami ezzel ellene szólna. Egyébként örülök a további vitának ebben a témában, az együttműködésnek is fontos, ez valamennyi tagállamban fontos, és hogyha Európai Unióként eh, többé-kevésbé koordinálni tudjuk ezt a feladatot, és támogatni tudunk, és hogyha a tagállamokat is el tudjuk mozdítani egy adott irányba, akkor szerintem ezzel sokat segítenénk mindenkinek Európában. Köszönöm a munkájukat, köszönöm szépen az eddigi megfontolásaikat, és örülök a remélhetőleg konstruktív együttműködésnek, és persze a tanácssal folyó ha ugyanez vonatkozik. Köszönöm szépen. Nos, ezzel a mai ülésünk utolsó napi rendje következik. A trilógus feedbackje az audiovizuális irányelvvel kapcsolatban zárt ülésről van szó. Vagyis azt kérem, aki nem a kult tagja, vagy nem az Európai Parlament képviselője, az hagyja el a termet. Vonatkozik egyébként ez az összes tanácsi munkatársa is, és bizottsági munkatársa is. Tehát Európai Bizottsági munkatársa.